eseményekről. Az első hozzászólónk Ford asszony. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget nyújt számomra, hogy a személyi védőfelszerelésekről beszéljek. Ez nagyon érdekes tanulmány annak, hogy az egységes belső piac hogyan működik a 28 tagállamban, és abban szerepel az Európai Bizottság, a miniszterek tanácsa, az Európai Parlament, hogy hogyan reagálunk erre, és nagyon fontos, hogy rendelkezzünk helyjel a tárgyalóasztal körül. Nagyon sokan láttuk azokat a döbbenetes képeket egy törökországi gyárról, ahol több ezer hamisított mentőmellényt láthattunk. Ezeknek köszönhetően a viselőjük minden valószínűség szerint meg fog fulladni. Tehát meg kell akadályoznunk, hogy ilyen veszélyes termékek érjék el az Európai Uniós piacot. 25 éve van már erre vonatkozó szabályozásunk. Ez vonatkozik egyébként a életmentő mellényekre, a védősisakokra és egyéb termékekre. A néppárt korábbi e-, események során például az ebola válságnál a személyi védő felszerelések megvédték, megvédhették az ápolónők, az orvosok életét. Nagyon fontos és helyes a piacfelügyeleti hatóságok számára, hogy nyomon kövessék a veszélyes termékeket, és eltávolítsák azokat a piacokról. A gyártóink számára pedig biztosítani kell, hogy ezeket a biztonságos termékeket más országokban is forgalmazhassák. A technikai változások a jelentésben segítenek abban, hogy egyszerűsítsük és modernizáljuk e 25 éves jogszabályt. Ezt a gyártók is üdvözlik, a fogyasztói szervezetek, illetve a piaci szereplők az ellátási láncban, és magam is. Az egyik fő szempontja a belső piacnak az, hogy mennyi szabványosításra van szükség. A bizottság eredeti javaslatában azt mondták, hogy a irányelvet ki kell terjeszteni például a háztartási gumikesztyükre is. Ezért nagyon világosan látnunk kell, hogy melyek a költségek és melyek az előnyök. Nem volt hatásvizsgálat arra vonatkozóan, hogy az irányelv hatáját miért kellene kiterjeszteni. Szerintem nem kell arra vonatkozóan Európai Uniós megállapodást megállapodást kötni arról, hogy mit viselhetünk a lakásunkban. Én magam azért kezdtem politikával foglalkozni, hogy kiszabadulhassak a konyhából. A parlament belső piaci bizottsága ezt a bizottsági javaslatot elutasítja, hogy a háztartási gumikesztyükre is kiterjesszük az irányelv hatáját. Tanácsban 28 európai kormány képviselője sok vita után egyetértett azzal kapcsolatban, hogy szükségtelen Európai Uniós jogszabályt hozni, például a karácsonyi vásárokon értékesített kézműves termékekről. 27 miniszter azonban nagy többséggel megszavazta azt, hogy szeretnének gyár, gyári előállítású sütő kesztyűket is vegyék be az irányelv hatájában. saját hazámban van már piaci szabvány erre a termékre vonatkozóan, ezért nagy örömmel csatlakozom a megválasztott kormányok álláspontjához e tekintetben. Egy percet szeretnék még kérni, azonban a tárgyaló asztalnál száz különböző módosítást javasoltunk a jogszabályhoz, ahhoz, hogy egyszerűbb, világosabb, kevésbé bürokratikus legyen, és biztonságosabb az életmentő felszerelések szempontjából, és azt gondolom, hogy ez megkönnyíti a kereskedés lehetőségét. Köszönöm szépen, most pedig Stiller kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm mindenkinek az együttműködést a gázüzemi berendezéssel kapcsolatos jelentés kapcsán. Mindenki belátja, hogy garantáltan biztosnak vesszük, hogy a háztartásban alkalmazott gázüzemű berendezések biztonságosak, az egész Európában mindenütt forgalmazni lehet őket. Ha együtt működünk, akkor sikerül egy egységes szabályrendszert létrehozni a gázüzemű berendezésekhez. Nagyobb biztonságot garantálhatunk, hiszen itt 500 millió ember biztonságáról van szó az EU-ban a megfelelés értékelési eljárások kapcsán a gyártók azonos követelményeknek kell, hogy megfeleljenek az egész EU-ban. A plenárison, a trialóguson egyeztetett elfogadott szöveget fogunk remélhetőleg jóvá hagyni. Ez egy jó kompromisszum az összes érintett fél egyetértésével született meg. Holnap szabadunk a plenárison, azután át kell ültetni, illetve alkalmazni kell majd 2018. januárig a rendelet szervezetek minden tagállamban. A legkülönbözőbb hordozható tűzhelyektől egészen a nagy kazánokig sok mindenre kiterjed. Ez, a, az, ez a rendelet 30 millió ilyen egységet értékesítenek évente, és 40 milliárd euró az éves árbevétel, pedig 1,6 milliárd euró évente. Tehát hatalmas piacról van szó, és ezért alapvetően fontos, hogy a lehet lehetőleg magasabb szintű szabványokat fogadjunk el az EU piacán, így tudjuk biztosítani az emberek és az állatok egészségét, biztonságát. A szénmonoxid kérdéséről még röviden. Általában oxigénre reagálva a szén, szénmonoxid keretkezhet, és nagyon illetve normális, normális esetben a széndiokszid keletkezik, de sokszor hiba esetén káros szénmonoxid is felszabadulhat, és a végleges szövegben örülök, hogy erre a veszélyre is felhívjuk a figyelmet. Úgy tűnik, hogy a statisztikák jelentőségét megpróbálják alábecsülni. Ez egy sokszor egy e, évente 200 ember életét oltja ki a e, szénmonoxid mérgezés, és ezek a halálesetek elkerülhetők lennének. A brit gyermekek, például Probé és Kriszti Shepard 2006-ban szén szénmonoxid mérgezésben haltak meg Korfun azért, mert egy kazán hibás volt, és nem javították meg. David Hinchcliffe, az ügyvéd, akkor már elkezdte követelni, hogy szülessen az egész EU-ban egy kötelező jogszabály, hogy így meg lehessen akadályozni a jövőben az ilyen haláleseteket. Mint egy fél millió brit turista szenved szénmonoxid mérvezést, és évente a szénmonoxid mérgezésben többen halnak meg, mint hívfertőzésben vagy rákban. Európában tehát a szállodákban is eltérő szintű, eltérő szigorú szabványokat alkalmaznak. Ezért volt szükség az egységesítésre, a harmonizációra, hogy független attól, hol tartózkodik egy európai polgár, mindenütt egyforma magas szintű védelmet, biztonságot élvezzen. Már a 1986-os határat is támogattunk mi szociáldemokraták. A jelenlegi jogszabályok csak iránymutatásokat tartalmaznak a gázüzemi berendezések biztonságával kapcsolatban a szállodák számára, de akkor szén monoxid detektorok felhasználását még nem írtuk elő. Itt pán-európai adatokra van szükség, hogyha <coughs> elnök asszony kedves kollégák, remélem egyetértenek velem abban, hogy a gáz, a kapcsolatos biztonság, a gáz, ez a szénmonoxid vérgezés veszély elleni felépés rendkívül fontos valamennyiünk számára. Köszönöm. Most López Sturisvány kap szót. Köszönöm elnök asszony, köszönöm biztos asszony, és köszönöm ezt a figyelmet ennek a kiváló közönségnek 17.500 kötélpálya létesítményről beszélünk. Az európai ipar domináns szerepet játszik a globális piacon. Így módon 60%-át tesszük ki a világpiacnak. A sí piaca egyébként a legnagyobb felvevő piac. Itt 4000 munkahelyről beszélünk, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a kötélpálya létesítmények iparágához. Ezek a számok egyébként egyértelműen mutatják, hogy a fogyasztó emelt szintű védelmét kell biztosítani, illetve hogy a technikai követelményeket is harmonizáljuk, amelyeket alkalmazni kell egységes módon az egész Európai Unióban. Imodon egy pán-európai keretrendszeret nyújtunk, és közös standardokat dolgozunk ki. A belső piac harmonizációja olyan kihívás, amelyet az IMCO bizottság képviselő, illetve jó magam is nagyon komolyan veszünk. Amióta 51-ben létrejött az Európai Szénél és Acélközösség, a gazdasági integráció volt a fő mozgatórudgónk, amelyre alapozva létrejött egy fokozatos politikai integráció. Hogyha harmonizált belső piac jön létre, az védelmet biztosít a vállalataink számára. Az Európai Uniónak egyértelmű előnyei vannak, és nagyon sok közös lehetőség van még előttünk, amelyel gazdagságot és biztosíthatunk a vállalatainknak. E három jelentéssel egy hatékonyabb, eredményesebb belső piac felé tudunk elmozdulni. A kötélpálya létesítmények piaca nagy mértékben specializált piac, ezért nagyon technikai jellegű jelentésről beszélünk. A 2000-es irányelv különböző eltéréseket bizt- tett lehetővé az átültetésben, ezeket holnap a szavazás során eltöröljük. Megfelelő harmonizációt tudunk biztosítani, illetve azon politikai kötelezettségvállalásunkat is tudjuk érvényesíteni, hogy az európai szabályokat egyszerűsítsük. Gondolok itt, gondolok itt továbbá a részegységekre és a biztonsági alkatrészek forgalmazására, és e termékek szabad mozgását tudjuk elősegíteni az Európai Unióban. Így módon egységesen tudunk alkalmazni egy teljes harmonizációt az Európai Unióban a tagállamok pedig saját nemzeti jogszabályokba nem vezethetnek be további követelményeket. Ez az ipar számára garantálja, hogy a termékeik olyan technikai követelményeknek feleljenek meg, amelyeket minden tagállamba elfogadnak. Azonban a tagállamok továbbra is illetékesek abban, hogy a kötélpánya létesítmények tekintetében a környezetvédelmi szempontokat, talajvédelmi szempontokat figyelembe vegyék. A rendelet egyik fő célkitűzése volt ez. Azt mutatja az új rendelet, hogy hatája során milyen egyértelmű kivételek vannak, pontosítanak például olyan kötélpálya létesítményeket, amelyek szabadidős tevékenységekre szolgáló személyszállítást valósítanak meg például vidámparkokban, vagy több mint 30 éves történelemre visszatekintő létesítményekről beszélünk ebben az esetben. Illetve rá kell mutatni arra, hogy a részegységeket milyen megfelelőségi értékelésen kell alávetni annak érdekében, hogy ezek a részegységek ne torzíthassák a piacot, illetve ne eredményezzenek egyenlőtlen elbánást, és a biztonsági részettségeket is ki kell terjeszteni erre. Elnézést kérek a tolmácsaktól, mondja a képviselő úr, mert nagyon gyorsan beszéltem. Pienkovská biztos asszonynak adom meg a szót, mondja az elnök. Köszönöm. Tisztelt képviselőtársaim, illetve képviselők. Gratulálok a Fogyasztóvédelmi Belső Piaci Bizottságnak a három jelentéshez, de úgy néz ki, hogy mindhárom területen megfelelő kompromisszumot sikerült kötni, mi pedig azon leszünk, hogy gyors, első olvasatos átültetés történjék. A csomag, a jogalkotás csomag azt mutatja, hogy egyszerű jogi keretben is lehet kezelni ezeket a kérdéseket, a védőeszközöket, gázberendezéseket, kötélpálya létesítményeket. Ez a három ágazat a belső piacunk jelentős részét teszik ki. Sok millió polgár használja ezeket az eszközöket napi szinten, ezért fontos, hogy az ide vágó jogalkotás garantálja, hogy ezek a termékek biztonságosak legyenek, különösen itt a védőeszközökről van szó, hogy azok valóban védjék a használókat. Garantálnunk kell továbbá, hogy azok a cégek, amelyek ezeket gyártják, kiszámítható jogi környezetben működjenek, az ő érdekeik is érvényesüljenek, versenyképesek maradhassanak. Egy világos jogi keret, amely nem ö, ró túlzott terheket a gyártókra, egy kiegyensúlyozott szabályozás, ez a jogalkotás csomag most fontos lépés előre. A munkahely védelme szempontjából az úgynevezett new approach-on, az új megközelítésen belül, és általuk a cégek helyzeti, helyzete is javulni fog, illetve miután megvizsgáltuk az átültetési szabályokat az egyes tagállamokban, rájöttünk, hogy érdemes megteremteni, és ezt meg is tettük, az egységes átültetési szabályrendszer, tehát nem kell minden tagállamban másképp átültetni azt, hanem egy új jogalkotási keretben egy lépéses eljárásban valamennyi tagállam alkalmazni tudja majd a belső piacnak megfelelő új szabályozást. Fontos az importőrök és terjesztők számára is, hogy világosak legyenek a normák, a betartandó szabályok, hogy harmadik országokból, ha ilyen termékeket hoznak be, azoknak minek kell megfelelniük. Így tehát a kereskedők dolga is egyszerűsödik, ugyanakkor a fogyasztókat védi elsősorban, és a piaci felügyelő szervezeteknek is eszközt ad a kezébe, hogy a nem megfelelő termékenyeket könnyebben ki tudják vonni a piacról. Ez tehát mindenkinek hasznos, előnyös, de csak akkor, hogyha tényleg mindenki be is tartja ezeket a szabályokat. Még a versenyt is ez törzi majd. A fogyasztóknak, a közhatóságoknak, a gyártóknak egyaránt jó ez az átlátható rendszer. Röviden az intézményi keretekről világossá kell tenni, a tárgyalások során ezt meg is fogalmaztuk, az intézményközi megállapodás jobb jogalkotásról szóló része leszögezi, hogy a komitológiai eljárás nem egyenlő a szakértői eljárással. A bizottság a bizottságok, szakértői bizottságok munkájára jobban oda fog figyelni. Ezek a javaslatok, tisztelt képviselők, a vállalkozókat, a vállalkozási kedvet is növelhetik, és létrejöttük el a társjogalkotók fontos hozzáadott értéket valósítottak, megteremtettek meg. A bizottság üdvözli ezt a kompromisszumos csomagot. Köszönöm szépen, következő felszólalónk Azsia asszony. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! A foglalkoztatási szakbizottság előadójaként szólalok fel az egyéni védőberendezésekkel kapcsolatos jelentést, egyéni védőeszközökről szóló jelentést egyhangban fogadta el az Ample szakbizottság, és szakbizottságnak az volt a véleménye, hogy a munkavállalók biztonsága rendkívül fontos leszögeztük azt is, hogy ehhez a megfelelő védő eszközökre van szükség, van, amikor esetenként kell ilyeneket biztosítani, és figyelembe kell venni a különböző felhasználókat. A felhasználókat érthető nyelven kell mindig tájékoztatni. Emellett kicsit elszomorított minket az, hogy a jelentése kapcsolatban nagyon keves, kevésé vonták be a foglalkoztatási szakbizottságot a munkába. Nagyon kevés volt a kommunikáció, és nagyon kevés idő állt rendelkezésre. Szeretnénk még egyszer megvizsgálni majd azt, hogy a jelentésben melyek azok az elemek, amelyeknél még nem vagyunk biztosak abban, hogy el tudjuk-e fogadni. Köszönöm, Arimó úr. Igen, tisztelt képviselőtársaim! A néppárti tárgyalóként szólalok most fel az egyéni védőeszközök jelentés kapcsán. Nagyon magasak a fogyasztóvédelmi szabványok az Európai Unióban. Talán sehol máshogy nem védjük annyira a fogyasztókat, mint az EU-ban. Ennek a rendeletnek a kapcsán a különböző védőeszközök esetében sisakok, motorsisakok mellett kivettük a rendelet hatája alól több eszközt, például, hogyha a gyerekemnek egy biciklihez veszek egy bicikli sisakot, vagy egy akármilyen védőeszközt, akkor biztosak kell, hogy legyünk abban, hogy nem rossz minőségű eszköz, hanem mindenképpen veszélytelen az egészségre. Támogatjuk azt, hogy nagy bürokratikus erőfeszítések nélkül is lehessen alkalmazni ezeket a rendeleteket. A kis és középvállalatok nem tudnak alkalmazni jogszabályokat, hogyha azok túl bürokratikusak. Ezért valamilyen egyetértettük, hogy a tanúsítás egy egyszerűsített eljárás legyen, hogyha a termék minden törvényes előírásnak megfelel, akkor ne kelljen még egyszer vagy többször fizetni az engedélyeztetésért. Bizonyítottuk, hogy egyrészt készek, képesek vagyunk arra, hogy hatékonyan vonjuk me, védjük meg a fogyasztókat a csalástól, hamisításoktól, másrészt viszont nem alkalmazunk túl bürokratikus eljárásokat, előírásokat, és ezért határozottan kérem, hogy támogassák ezt a jelentést. Köszönöm. Veszt válaszony. Köszönöm, elnök asszony. Az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos eh, rendelet, hát nem olyan téma, amivel nagy elismerést, érdeklődést vívunk ki a fogyasztók körében. Ez egy kis, mm, keveseket érdeklő kérdés, ugyanakkor nagyon fontos eh, szempontokat eh, érint a biztonság, amiről a kollégák is szóltak, Például a tűzoltók által viselt sisakok, vagy tűzbiztos ruházat, az erdészek által alkalmazott vágás biztos nadrágok, vagy 224 millió munkavállaló által viselt védő ruházat, ezek mind nagyon fontosak. De nem csak a profik használnak ilyen védőeszközöket, hanem sokszor magánemberek is ide tartoznak a sütőbe való fel azt használt kesztyűk, vagy a mosogató kesztyük. de hát a kérdés az, hogy minden szab kell -e szabályoznunk, hogyha a csomagoláson szerepel, hogy valami biztonságos, akkor ez biztonságos is kell, hogy legyen, de nem szabad túlzottan bürokratikusnak lennünk, és ezért kivettünk a hatály néhány terméket, például azt használt kesztyűt, ennek, vagy sportruházatot, ennek nincs helye ebben a rendeletben. Könnyítéseket is tartalmazza a gyártók számára a rendelet, így garantáljuk a jogbiztonságot. A rendelettel egy nagyon fontos jogszabály született meg a piac felügyeleti hatóságok számára, ezért kérem, hogy fogadják fogadják el ezt. Dalton úr. Köszönöm, elnök asszony. Én üdvözlöm a kötélpálya létesítményekre vonatkozó irányelv felülvizsgálatát, ami könnyíti a vállalkozások helyzetét. A bizottságnak azonban nem, nem volt, eh, bizottság részéről nem volt jó ötlet hogy a történelmi jelentőségű régebbi kötélpálya létesítményeket is belevette a szövegbe. Például ez hazámban is érinti ez az egyik ilyen létesítményt, amely jövőre lesz 150 éves, és hogyha nem működhet tovább, akkor az embereknek nagyon nagy magaslatot kell gyalog megtenniük. Nem lehet ezért új egységes szabályt hozni a részegységekkel kapcsolatban. Nagyon drága lesz ugyanis az új alkatrészeket legyártatni. Ezt gondolom tehát, hogy az olyan turizmus, turisztikai attrakciók, mint például hazámban az említettek szintén megfelelően tudnak működni továbbiakban. Háradozonova asszony, tisztelt elnök asszony, biztos asszony, ezek a ez a három téma valószínűleg nem a legvonzóbb téma, különösen ilyen késői órán, de mivel nagyon sok munkát végeztünk mindannyian a tárgyalások során, nos valamennyi európai polgár nagyobb biztonságban lesz a holnapi naptól kezdve. Tudhatják, hogy ha elmennek munkába lezuhanyoznak, vagy pedig sielni indulnak. Teljesen mindegy, hogy hol vannak Európában, a lehető legnagyobb biztonsági szabályoknak, biztonsági szabályokat élvezhetik. Prágában például a Pecsin vasút, kötélpálya vasút kikerült a rendeletből az európai harmonizáció észszerű. Ha nincsen jól indokolható oka annak, hogy a technikai szabvány eltérjen az egyes tagállamok között, a közös technikai szabályozások növelhetik a versenyképességet ez ugyanis könnyebbé teszi az életünket és biztonságosabbá. Biztos asszony, szeretném arra bátorítani a bizottságot, hogy a jogalkotási hatáskörét arra használja fel, hogy harmonizáljon ott, ahol aznak értelme van. Ennek egyértelmű haszna is van, ez ugyanis a jól működő egységes belső piac szempontjából alapvető fontosságú. Köszönöm, most pedig Masztálka képviselő jön. Köszönöm szépen. Kedves kollégák! Kár, hogy ilyen későre tolódott ez a vita. Márpedig ezek a kérdések közvetlenül érintik a polgárokat. A 89-es rendeletet írja felül most ez az új jogalkotás csomag, egységes végrehajtást várva a tagállamoktól, és így nagyon nagy gazdasági haszna is van. Csak a védőfelszerelések piaca 10 milliárd eurós Európában. És ne higgyük azt, hogy ezen a területen nincsen innováció, új anyagokkal való csúcstermékekkel való kísérletezés. Azt hiszem, többségével egyetértünk, de a hővel és vízzel szembeni védőeszközökre vonatkozó rész, miután több nyelven születtek a módosítók, egy kicsit zavaros lett a technikai dokumentációra és a konformitási igazolásra vonatkozó dátumok szerintem nem jók. ha a fogyasztók és a gyártók érdekeit egyaránt érvényesíteni akarjuk, akkor ezt az egyensúlyt jobban ki kéne dolgozni. És a munkahelyi biztonság szempontjából is ez itt javításra szorul, de egyébként egyetértünk vele. Pár asszony kap Köszönöm. Az Európai Unió belüli harmonizáció tulajdonképpen inherens működése az Európai Uniónak, nem véletlen, hogy az a három jogalkotási javaslat egymás mellé került. Nem tökéletes egy jogszabály sem, itt is vannak gondok. Az angol kormány a védőfelszerelésekkel kapcsolatban megfogalmazta, hogy az Egyesült Királyságnak most itt olyasmit kell elfogadnia, ami alássa a saját ö, ö, hatékonyságát, kereskedelmét. A harmonizált rendeletek biztos, hogy szükségesek minden ilyen területen? Engem nem győznek meg erről. Buzoly úrnak adok szót, köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a néppárt nevében szeretnék Stiller asszony jelentéséhez hozzászólni, de mindhárom előadónak gratulálok, és kívánom nekik, hogy jelentéseik nagy többséggel át mm, menjenek, nagy munkát végeztek. Példaértékűek ezek az Európai Unión belüli harmon, a rugalmas és eh, nagyvonalú harmonizációra, amelyet ki kéne terjeszteni az egész belső piacra. A gázüzemi berendezések vonatkozásában nagyon fontos, hogy magas szinten tartjuk a biztonsági szabályokat, racionálisabban fogjuk az energiát hasznosítani, és esélyt adunk a gyártóknak is. A nagy épületektől a védő sisakokig Európa Európában 70 millió embert érintenek ezek a dolgok, és 300 milliós ezeknek a piaca. Tehát nem jelentéktelen dolgokról beszélünk. Örülök, hogy Stiller asszony a fogyasztók biztonsága szempontjából elővigyázatossági megfontolásokat érvényesített a szövegben, például a gáz mérgezések elkerülésével kapcsolatban, a szénmonoxid mérgezések elkerülésével kapcsolatban, és más anyagok vonatkozásában is, amelyek egészségre veszélyesek. Szénmonoxid mérgezésnek Európában nem szabadna már történnie, de még mindig sajnos sok ilyen van, és ezek többsége a gázüzemi berendezésekből származik, ezen most sokat fogunk javítani. Komi asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony, üdvözlök mindenkit. A belső piac kiteljesítése nagyon fontos politikai cél, és erőfeszítésekre van szükség. Évek óta dolgozunk már azon, hogy a e, nemzeti jogszabályok harmonizálása terén előrelépjünk, nem elég egyszerűsíteni a törvényeket, a jogszabályokat annak érdekében, hogy megkönnyítsük a vállalatok életét, hanem a fogyasztókat is védeni kell, és a fogyasztók életét is meg kell könnyíteni. Ez is nagyon fontos célunk kell, hogy legyen a szolgáltatások és áruk belső piaci jelentéstevőjeként eh, már eh, számos alkalommal vitattuk meg ezeket a kérdéseket, ezt a megközelítést képviseljük. El kell hárítani a rendszerek harmonizása elől az akadályokat. Gazdasági uniót eh, valósítunk meg, de hát még nem létezik mindenütt az egységes belső piac és a gazdasági unió, ezért az ezelőtt álló akadályokat le kell bontani. Szeretnék gratulálni az előadóknak, el fogjuk fogadni holnap ezeket a jelentéseket, és ezzel is hozzájárulunk annak a célnak az eléréséhez, hogy hatékonyabb legyen a harmonizáció, és irányelvek helyett most már rendeletekkel biztosítsuk ezt. Még sok feladat vár a parlamentre is, minél gyorsabban el kell fogadni, azután majd a tagállamokban is a rendeleteket. Európa és a parlament fontos szerepe az, hogy ez minél hatékonyabban megtörténjen. Vannak különbségek, de a, font, a gazdaság számára is nagyon fontos ez a harmonizáció. Minél jobb eredményekre számítunk, és ez a gazdaságnak és a foglalkoztatás szempontjából is nagyon hasznos lesz. Rübik úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Itt elsősorban arról van szó, hogy a harmonizáció során gazdasági célokat is kövessünk, szabályozzuk a kis és középvállalatok piacra jutását is, és világos, hogy a kötélpályákra vonatkozó rendelet fontos szerepet fog betölteni, hiszen a turizmusban fogják majd ezt alkalmazni a kötélpályák nagyon kevés zajt keltenek, finompor sem keletkezik a használatukor, ezért számos esetben nagyon jól lehet használni kötélpálya létesítményeket a, ö, csökkenteni lehetne a közúti balesetek számát is, és az áruk szabad mozgása egyértelműen bizonyítja azt, hogy Európa nagyon jól ki tudja használni a belső piacban lehetőségeket, új munkahelyeket lehet létrehozni, hiszen ez a magas szintű biztonsági kultúra Európában exportsláger, és a gyártóink így már a világ számos piacát megdolgozták, és fontos a hozzájárulásuk a biztonság növeléséhez. Milliárdos a forgalom ezeken a területeken. Az Európai Parlamentben a Technology Option Assessment kapcsán rávilágított arra, hogy mennyire fontos a fenntartható mobilitás és közlekedés, szállítás. Egy tanulmány is leszögezte ezeknek a fontosságát a jövőben a mobilitás kapcsán a biztonságnak egyre nagyobb szerepe lesz. Köszönöm, Kelly úr. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy eh, frakció nevében hozzászólhatok ehhez a kérdéshez. Mindenki tudja, hogy hát ezek nem sláger témák, de a fogyasztók számára nagyon fontosak. Fantasztikus dolog, hogy még mindig vannak itt képviselők ilyen késő órán, akik eh, rászállják az időt, és a eh, szakértelmük alapján részt vesznek a vitában az európai polgárok életét mindez befolyásolja, harmonizáció, sétás, nagyon fontos területek. Itt kötélpályalétesítményekről, gázüzemű berendezésekről, egyéni védőeszközökről beszélünk. Majdnem ezer kötélpálya létezik Európában. Írországban egy kis ország, de nagyon fontos, hiszen sokszor ez egy biztosítja a szigetek és a szárazföld között az összeköttetést. Ami a gázüzemű berendezéseket illeti, 30 millió ilyen egység működik Európában, van, komoly balesetek is keletkezhetnek, különösen a szénmonoxid mérgezés jelent nagy veszélyt. Az én hazámban nagyon sikeres kampányt folytattunk le, tudatosítottuk, hogy milyen veszélyeket rejt a szénmonoxid, és érzékenyebbé tettük az embereket ezekre a veszélyekre. Végül az egyéni védőeszközök a PPE kérdése. Vicky Ford rávilágított arra, hogy mi történhet akkor, hogyha rossz minőségű termékek kerülnek a piacra. Az itt elfogadott szabványok kapcsán arra bátorítjuk majd a gyártókat is, hogy magasabb szintű szabványok mentén dolgozzanak, és a fogyasztók is ezt fogják igényelni a biztonságok érdekében. Köszönöm szépen, Zsidió úr következik. Grazie, grazie, presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt gondolom, hogy ma itt olyan vitát folytatunk, ami rendkívül fontos témában zajlik, és ami nem csupán a jelentések témáját érinti, hanem arról van szó, hogy a jogszabályok harmonizációja kiemelt fontosságú. Hogyan képzelhetnénk el egy olyan Európát, ahol mondjuk az állampolgárok nem lennének egyenlőek a törvények előtt, és a törvények nem ugyanolyanok lennének mindenki számára. Ugye ez elképzelhetetlen. Hát ez a végső törekvésünk, hogy mindannyian egyenlőek legyünk a törvény előtt. És ma ez különösen fontos, amikor például a gázüzemű berendezésekről beszélünk, kötélpálya létesítményekről, illetve a személyes védő felszerelésekről. Ha valaki ért ezekhez a témákhoz bármilyen szinten, az tudhatja, hogy vannak olyan sí létesítmények, amelyek mondjuk egy kilométerre vannak egymástól, az egyik Olaszországban, a másik Franciaországban van. Eltérő normákat kell alkalmazniuk az ilyen kötélpálya létesítmények esetében. Tehát nagyon fontos ez a téma, és a jogszabály harmonizációját pedig szép lassan meg kell valósítani minden jogszabály esetében. Poszpisilva következik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Már mindent elmondtunk erről a témáról, ezekről a termékkörökről, jelentős lépést tettünk előre, ami csak formalitásnak tűnhet az, hogy most irányelv rendelet szabályozza ezeket az ágazatokat. Ez egy érdemi különbség, a cseh köztársaságban ezt konkrétan közelről láttam. Az irányelvek gyakran 28 különböző végrehajtáshoz vezetnek, és így nem érik el céluk, céljukat. Ha egységes alkalmazást akarunk, akkor rendeletet kell alkotni amelyet egyformán hajtanak végre a tagállamok. És ami a tartalmi részét illeti a javaslatoknak, azok is sokkal jobb dolgokat tartalmaznak, mint az eddig ezeket a területeket szabályozó irányelvek. Egyesek említették, hogy a gyártóknak is előnyt hoz az új jogi keret, egységes szabályok között versenyezhetnek majd. Köszönöm a kollégáknak, hogy racionalizáltuk a követelményeket, főleg a védőeszközök vonatkozásában támogatom a javaslatot. Csak egy ember kíván felszólalni a spontán felszólalók között, Maria úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy nagyon-nagyon fontos téma a fogyasztók biztonságáról van szó, de az alkalmazottakéről is. Globalizálódik a gazdaság, liberalizálódik a kereskedelem, és ilyen körülmények között nagyon sok iparág fejlődő országokba költözött ki, a vállalkozások csökkenteni akarják a költségeiket, növelni a profitjukat, és ezért sok helyütt alássák a munkahelyi biztonság szabályait. Európában még mindig sok helyen vannak veszélyes eszközök, ez különösen érvényes a Kínából importált gázbojlerekre, gázkazánokra. Sokszor volt velük baj szénmonoxid ügyben. Az olyan országokban, mint Görögország, ahol energia hiány van, az különösen fontosnak a tőkehiány, hogy betartsák ezeket a szabályokat. Bienkowska asszonynak adok szót most a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, köszönöm megjegyzéseiket ezzel a csomaggal kapcsolatban. Rövid eh, tapasztalatom során, mint bizottsági tag, nem volt gyakran, nem fordult gyakran elő, hogy ilyen egyhangulag pozitív véleményt fogalmaztak meg a képviselők, ezért köszönöm Önöknek a jó együttműködést, illetve a konzisztenciát. Az új jogalkotási keret csomaggal kapcsolatban három főpontot emelnék ki. E három rendeletrel egyszerűbb, tisztességesebb, modernizáltabb jogi keretrendszer valósul meg ami a vállalatok életét is megkönnyíti, illetve jobban felkészülünk arra, hogy a nem megfelelő vagy nem biztonságos termékekkel szemben felléphessünk, és hogy a polgárok tisztességes vállalatoktól vásárolhassanak ilyen termékeket. Üdvözlöm tehát a határozott ö, támogatást, és köszönöm a jelentéstevőknek az erőfeszítéseket. Köszönöm, mondja az elnök, most a jelentéstevők következnek először Ford asszony. Köszönöm. Az egységes piacnak az a célja, hogy a 28 eu tagállam 500 milliós piacán egyszerűbb legyen a kereskedés. Időnként nincs szükségünk egy kaptafára készült megállásokra, időnként viszont igen. Nagyon fontos, hogy megvédjük a fogyasztók, hogy ne halljanak meg szénmonoxid étkezésben, vagy pedig, hogyha kötélpálya létesítményen utaznak, akkor ne érje őket baleset. Egy 25 éves jogszabályt sikerült most modernizálni és pontosítani. Amikor azonban a tárgyalás, tárgyaló asztal ültünk, jobb pozíciót szerettünk volna elérni. Én magam egyébként 146 módosítót terjesztettem be, 117-et sikerült is beépíteni az új szövegbe. Például egy új eljárást akarunk bevezetni a KKV-k számára, annak érdekében, hogy a biztonság fenntartása ne legyen bürokratikus szempontból annyira megterhelő. Nagyon remélem, hogy ez a kereskedést elősegíti. A jóképes es kolléga azt mondta, hogy nem érti, hogy mit akarunk ezekkel, az, ezekkel a rendeletekkel. Azonban egyetlen vitán sem vett részt, egyetlen módosító sem terjesztett be. Én magam szívesebben ülök a tárgyalóasztalnál, ugyanis Európában hogyha nem az asztal körülülünk, akkor akár az étlapon is szerepelhetünk. Most pedig Stiller asszony következik. Köszönöm szépen elnök asszony, úgy érzem, hogy a felszólalások többsége támogatja a szövegemet, ezért hálás vagyok, és ugyan nem vagyunk már itt sokan, de még így is meghat engem. A belső piac szempontjából is jó ez a kompromisszum, és a UKIP néha amellett érvel, hogy Nagy-Britanniának el kéne hagyni az EU-t. Ezek a szabályok is mutatják, hogy az egységes európai szabályok garantálhatják csak a biztonságot, de még a belső piaci versenyképességünket is. Az előző holland, már elment holland elnökségi felszólalás is aláhúzta, hogy az EU nagyszerű dolog, a béke szigete, nagyon értékes ez a belső piac, ne mondjunk le róla, 500 millió fogyasztó 28 országban mostantól kezdve jobb, egészségesebb, biztonságosabb eszközökkel operálhat, érdemes ilyesmiért dolgozni, és ráadásul a belső piac is nyer vele, működik a polgárok számára. Végül pedig López Isturiz White President. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani. Hát mindannyian, akik eh, részt vettek ebben a közös munkában, nagy öröm, én magam is nagy örömmel dolgoztam a többi jelentéstevővel. Nyilván mindig van kivétel, mindig van valaki, aki nem akar ebben részt venni. Azt hiszem, hogy az esetünkben hatalmas előrelépést tettünk a belső piac területén. Én magam is ehhez csatlakoztam, amikor az IMCO bizottságba beléptem, ott új képviselő vagyok, és nagyon büszke vagyok erre a munkára. A két eh, jelent, másik jelentéstevőtől nagyon sokat tanultam. Négy fontos pontot emelnék ki abból a jelentésből, amelyet én magam készítettem el, hogy több tájékoztatást kell biztosítani a fogyasztók számára, a gyártók weboldalára is kitérnék, illetve a fékrendszer, a kötélpálya közlekedési rendszerek tekintetében, illetve hogy tisztességes versenyt kell biztosítani e piac szereplői számára, aztán volt egy rész, ami a szankciókra vonatkozott. Lucy Anderson kollégának szeretnék szeretnék ráhivatkozni, aki nagyon fontosnak találta ezt a pontot, illetve voltak bizonyos tagállami aggályok, amelyek a régi kötélpálya létesítményekre vonatkoztak. Én a néppárti frakció felelőse vagyok, köszönetet mondanék ezért az árnyékjelentéstevőknek is, és azok a módosítások, amelyek az IMCO hatáskörébe tartoztak, azokat pozitívan értékeltem. Azt hiszem, hogy az IMCO bizottságban mindannyian nagyon büszkék lehetünk az elvégzett munkára, és szép estét kívánok mindenkinek. Köszönöm, mondja az elnök asszony.